tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor 141-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 142 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 143 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 100 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 145 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 146 mellette ellene ellenőrizzük. Talán elfogadtuk. Szavazás lezárom. 27-29 nem elutasítottuk. Hárman tartózkodtak. Nem, ezek... Akkor a 17-es kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. 154 mellette, ellene. Még egyszer. 100, 54 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 155 mellette. Az 154-est ellenőrizzük? Miért? Elfogadtuk. 154. 154 tehát. Lezárom a szavazást. 42-16 arányban. Százötvenöt. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 156 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 160 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 167 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 170-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as kompromisszum. as 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 187-es módosító indítvány mellette ellene tartózkodás elfogadva. 188. Két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-es mellette nem, nem, négyes, 44-es, mondtam négyes, négyes. Mellette, ellene, elfogadtuk. Öt mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hatos mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A szavazást lezárom. 22-38 arányban elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 23-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, és akkor most a zárószavazás következik. Die Abstimmung. A szavazást lezárom. 56 hat arányban elfogadtuk, senki sem tartozkodott, szívből gratulálok. Is he from Makovai there? From here? Christian, who uh, represents Mrs. Makovai? Christian Makovai asszonyt képviseli igaz? Wir kommen jetzt zur frühen Republik, jugoslawischen Republik. Akkor volt Jugoszláv köztársaság Macedónia témájáról fogunk szavazni. 34-es mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik a 95-ös második része mellette. Ellene. Azt hiszem elutasítottuk. Elutasítottuk, igen. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 17-38 arányban elutasítottuk. Következik a 96-os. Hol is van az? Mellette. 96-os mellett. Ki van mellette tehát? Ellene? Elfogadtuk. Abstimmung ist geschlossen. Lezár. Lezárom. A szavazás 27-25 arányban tényleg elfogadtuk. as mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 114 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 119 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 138-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 142 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 156-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 157-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 158 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 159 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A 164-es második részéről fogunk szavazni, ki van mellette, 164-es második, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Harmadik rész mellette ki van Ez oka fogyott le. Jó, akkor a 167-es következik. Mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodó. Elfogadtuk. 173-as. 173-asról szavazunk. Mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 178 mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk. Talán többséget kap. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Nem, elutasítottuk 26-26. Szavazat egyenlőség alakult ki. 8-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 191-es mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 192 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 201 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 202 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 211-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 210, 212 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 213 mellette ellene elfogadtuk. Der Antrag, die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 27-26 arányban elfogadtuk. 215, 216, 218 mellette. Nem. A 214-esről arról nem kell szavazni, mert oka fogyott. Jó. Nem, a 214-esről mégis kell szavazni, mellette ki van, 214-esről szavazunk, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Elfogadtuk, mondom. Csak a néppárt volt ellene. Világos így? Jó, ha gondolják, akkor ellenőrizzük. A 214-esről szavazunk. Ellenőrző szavazás. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 23-an szavaztak mellette, 29-en ellene. Nem halljuk a nem halljuk a mikrofon nélküli hozzászólást. Elutasítottuk. Mi a gond? I think I was ten... Azt hiszem, tízszer volt igazam, és egyszer tévedtem, ez végül nem rossz arány. szerintem nem kell így idegeskedni. We will come to 200. Jó, 215, 216, 218 következik. Mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 217 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 219 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 220 mellette ellene tartózkodók. Jó. Akkor elektronikus szavazás következik. Die Abstimmung ist geschlossen. Szavazást lezárom. 20-33 arányban elutasítottuk. 2-21 elfogadva, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 228 mellette, 228 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Äh, die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom. 15-26 arányban elutasítjuk. 2-30 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 2-32 mellette ellene tartózkodás. Még egyszer, 2-32 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 233 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 234 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 235 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Lépjünk tovább. 2 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 239 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 240 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 251 mellette, ellene elektronikusan szavazunk. Die Abstimmung ist. Szavazás lezárom. 24-25 arányban elutasítjuk, öten tartózkodtak. 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 265 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 66, 67, 68 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 269 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 270 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 271 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 272 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 273 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 274 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 275 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 276 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 277 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 278 mellette ellene elfogadva. Ket, a 15-ös kompromisszum nem, 279 mellette ellene tartozkodás. Ha itt módosítást elfogadtuk, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadva, 280 mellette ellene ellene ellenőrizzük, talán elfogadtuk. Lezárom. 24-22 arányban elfogadtuk. 282 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 288-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 292 mellette ellene elutasítva. Tessék. Dupla viszki, Krisztián. Jó. Szavazzunk. 292-ről megnyitom a szavazást. Jameson on ice. No ice? Okay. Németországban jéggel isszuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ó, Jó, hát akkor nincs jég. 293 mellette, ellene, tartozkodás elutasítva. 295 mellette, ellene, tartozkodás elutasítva. 296 mellette, ellene, tartozkodás elutasítva. 25-ös mellette, ellene, tartozkodás elutasítva. 26, 27, 28, 29, 30 Valakinek sok barátja van. Ki van mellette? Ellene? Tartozkodás elutasítva. 31-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 32-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 33-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 35-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 36 37, 38, 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 40 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 49 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 50, 53 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 54 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 55 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ö, 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 57 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 58 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 59 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 62-es mellettem ellene tartózkodás elfogadva. 63-46 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 64, 44 mellette ellene tartozás elfogadva, 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hát gondoskodj arról, Krisztián, hogy a frakciód is szavazzon. Hol is tartottunk? 65-ös. Lezárom a szavazást. 18-36 arányban elutasítottuk. 66 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 67 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ez most akkor ez megoldódott. 69-es nem. 70-es, 70-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 69-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 71-74-esek mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hetvenöt, hetvenöt 75-78 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elfelejtettük a 72-est. 72-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Szavazást lezárom. 29-27 arányban elfogadtuk. A két következő oka fogyottá válik. Most nézzük az 5-től 10-ig terjedő mellett. Ellene tartózkodás elfogadva hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-14 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17-20 ki van mellette ellene tartózkodás elutasítva, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es, ez egy nyelvi kérdés, 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. És akkor ezzel a zárószavazás következik. Meg is nyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 47 igennel, 10 nemmel. Szívből gratulálok Mákové asszonynak. Weigel jelentés. Wir kommen damit zum Bericht über Serbien, David McAllister. Akkor következő jelentés Szerbiáról, van-e még a jelentéstevőnek megjegyzése? Nincs. Akkor kezdjük is a szavazást. 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas szobeli módosítás. Howitt A frakció nevében ellenez, ellenezzük ezt a teljes módosítót. Nem szeretnénk, hogyha erről szó, hogy a szóbeli módosítás lenne erről. Compromise for, in favor. Négyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Tizennyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum, nem, 41-es, 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, a kettes szobeli módosító Lunacek asszony mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 88-as módosító indítvány második része, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. as Ja, azt kifogásolták. Akkor 98 elutasítva, 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 102 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 112 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 131 első része mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. was rejected. I think it's rejected. Abstimmung ist geschlossen. Szavazás lezárom. 30-26 arányban elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 146 mellette ellene eh, tartózkodás elfogadva, 149 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 150 mellette ellene elfogadtuk, 151 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 152 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 153 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 154 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 155 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 156, 157 mellette ellene tartózkodás elfogadva, ez egy szép pár. 158 mellette ellene elfogadtuk. 159 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 160. Az egyes szobeli módosítóval együtt kell ezt nézni, illetve kettőt egymáshoz igazítani. 160 az egyes szóbeli módosítóval együtt, mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 173-as mellette ellenet tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszum mellette ellenet tartózkodás elfogadva. 175 második része mellette ellene tartózkodás elfogadva. 180. 180 második rész. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Szavazást lezárom. 32-21 négy tartózkodás mellett elfogadva. 186. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 187 mellette ellene elutasítva. 188 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 198 elfogadva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva 205-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 206 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 207 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 208 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 209 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 210 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 220-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 221 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 222 mellette ellen tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, hatos módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-10 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9 mellett ellene tartózkodás elfogadva, Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 14-es módosítás ellene, mellett ellene tartózkodás elfogadva, 12-15 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 1-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes nem, az, az már okafogyattá vált. Elektronikus szavazás, zárószavazás következik. Megnyitom a szavazást. Then we are ready, no? Yeah. No. Serbia was this. Yeah. Was haben wir jetzt? Das Hearing erst um 11. Uh, Für die etwa vorher. Brock. Brock you going to Japan? She yes, intended to go to Japan. Is Pichuaya asked me to. Hmm? Is Pichuaya asked me to. Abstimmung ist geschlossen. A szavazást lezárom. Ne annyira hevesen, 54-hez, kettő tartózkodás mellett szívből gratulálunk. Ja. Was äh, Was wieder anfangen. Ja. Oder 11 Uhr, wenn Sie möchten. Wie Sie möchten. Wie spät haben wir denn gezahlt? Jetzt ist es 10.30 Uhr. Wir unterbrechen die Sitzung. Akkor az ülést 25 percre felfüggesztjük, és 11 előtt röviddel, kevéssel elkezdjük majd az ülést. A szakértők még nem érkeztek meg. Remélhetőleg a kollégák azonban itt lesznek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 ja. Köszönöm.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 Meine Damen und Herren, ich darf Sie. Hölgyeim és Uraim! Először is köszönetet mondok a meghallgatásért. Rendkívüli alkalom az, hogy Gabrielus Landsbergis kollégánk véleményt készít majd el az Oroszországgal való kapcsolatainkról. Tudnunk kell azt is, hogy ez a téma nagy jelentőséget kapott az elmúlt hónapokban, hiszen az Oroszországgal való kapcsolatunk fordulóponthoz érkezett, ha az ukrán helyzetet nézzük. Az Európai Parlament számára mindig világos volt az, hogy szeretnénk, ha jó kapcsolatok fűznének az Oroszországhoz, és jó lenne az is, ha az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatok is jók lennének, és mindenki tartaná magát a szabályokhoz. Megállapíthatjuk azt, hogy Krím annexálásával, valamint az orosz haderők jelenlétével, illetve a fegyverek jelenlétével Ukrajna területi integritását, valamint szuverenitását megsértették. A, az adott nép jogainak a megfogalmazását furcsának tartom Lavrov úr részéről. Münchenben ő úgy gondolja, azt mondta, hogy egy ország határai át lehet gázolni bizonyos kisebbségek jogainak a védelme miatt. Egy másik ország szuverenitását sértették meg. Emlékszem más időkre is Európában, itt hazámra gondolok, használtak hazámban is ilyesfajta érveket már, és én abban remékedem, hogy egy ilyesfajta érveléssel nem, ilyenfajta érvelést nem fogunk már alkalmazni a Helsinki zárókmány, budapesti memorandum, stb. lehetővé teszik azt, hogy ne sértsük meg egyetlen népjogát sem. Még egyszer elismételném, hogy ha azt a három pontot elfogadnánk, és történelmi igényekre utalnánk, illetve kisebbségek védelmére, mert veszélyben vannak, illetve ha úgy érzi valaki, hogy félelmének, félelmét kell felszámolnia, ha ezeket az érveket nézzük, akkor nagyon sok olyan helyet megemlíthetnék Európában, ahol ezzel érvelni lehetne. A külügyi bizottságnál az Európa Tanács főtitkárával reggeliztünk Strasbourgban, és azt mondtuk, hogy ha az Emberi Bíróságon vagy az Európa Tanácsban egyetlen egy olyan helyzet is előfordul, amikor orosz származású személyek esetében ö, ö, tehát oroszok fordultak ezekhez a szervekhez, fordultak volna ezekhez a szervekhez Ukrajnában. Azt mondták, hogy ezzel kapcsolatban senki, senki ilyesfajta panaszt nem emelt. Az EBESZEN és az Európa Tanácson keresztül ilyesfajta problémákat oldhatunk meg. Azért vannak ezek az intézmények, hogy a konfliktusokat, a vitás kérdéseket megoldhassuk, és hogy a területi integritását egyetlen egy országnak sem hozzuk veszélyben. Oroszország ezt nem veszi figyelembe, azt mondja, hogy erre nincs jogalap. Nyilván ez megnehezíti azt, amit mondtam, hogy mindkét oldal számára az észszerű az, hogy az lenne, hogy békés kapcsolatok fűzzenek egymáshoz bennünket. Jó kapcsolatok fűznek egymáshoz bennünket. Majd meglátjuk, mi lesz Minskben, vannak jó és rossz hírekink is, és van még egy harmadik kategória is, a még nem jó hírek, még nem tudjuk, hogy mi lesz. egy vasúti csomóponttal kapcsolatban nem tudjuk, hogy hogyan fog tovább fejlődni a helyzet. Egy dolog azonban világos kell, hogy legyen. Mindez csak akkor ö, működik, ha Oroszország elismeri, hogy ö, nem fog konfliktus, ö, tehát hogy megoldja a konfliktust. Ha felelősséget vállal ö, és megoldja a helyzetet, ö, a konfliktusban résztvevő egyik félként. Ezek a számunkra nagyon fontos kérdések. Nagyon örülök annak, hogy Landsbergis kolléga a téma egyik ismerője mellett három orosz kapcsolatokkal foglalkozó szakértő is részt vesz a mai meghallgatáson. Ezért örülök annak, hogy a Science Po University School of International Affairs Paris iskolától, iskola professzora eljött hozzánk, emellett Arkady Moses a Finn Nemzetközi Kapcsolatok Intézetétől, valamint Jörg Forbes Berlinből, a German Marshall Fundtól. Most Mendrász asszonynak fogok szót adni, tessék. Also, Röviden Landsbergis kollégának adok szót. Azt hittem, hogy a végén összefoglalja majd, de akkor először neki adok szót, és utána még egyszer a végén. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani azoknak a szakértőknek, akik eljöttek előadni sűrű időbeosztásuk ellenére, és elmondják a véleményüket az egyik legfontosabb politikai és geopolitikai ügyben az EU-Oroszország kapcsolatok tekintetében. A jelentés elvállalásakor nagyon sokan mondták nekem, hogy lehetetlen feladatot vállalok, az EU-Oroszország kapcsolatokat egy ennyire gyorsan változó időben próbálom leírni. Ugye 40 éve, sőt, hát a rendszerváltás óta is több mint 25 éve próbáljuk definiálni ezt a kapcsolatrendszert az új év előtt, amikor viszonylagos nyugalom alakult ki Ukrajnában, és arról volt szó, hogy kritikusan újra fel kell venni a tegyelások fonalát Oroszországgal. Új év után azonban a stratégia összeomlott ebben a helyzetben hogyan lehet meghatározni az EU-orosz stratégiát. Valóban nehéz feladat ez. A Minszki megállapodás, amit az elnök úr említett, az első és a második Minszki megállapodás jó példája annak, hogy az EU hogyan közelíti meg Oroszországot. Igazából egy jogállami megközelítést próbál Európa alkalmazni, asztalhoz leülve, tárgyalva, de úgy gondolom, hogy Két világról van itt szó. Az egyik világban az emberi jogok, a jogállamiság, a véleménynyilvántás szabadsága a fontos, a másikban viszont egészen más eszközöket lehet és kell használni minden helyzetben. Általánosságban csomó minden meghatározza ezt a két világot, ezeket nem részletezném most. Ugye a pilóta esete jól illusztrálja ezt, akit Oroszország ugye elfogott, valószínűleg megkínzott a VTO előtti ügyek, vagy az ukrajnai eh, földrablások ügye. Hiszünk eh, Európának az átalakító erejében, hogy eh, az emberek közötti kapcsolatok, az üzleti vállalkozások közötti kapcsolatok át fogják alakítani Oroszországot, de hát sikeres volt-e ez eddig, vagy kudarcot vallott-e? úgy gondolom, hogy inkább Oroszország alakított át bennünket. A legfrissebb hírek a különböző európai pártfinanszírozási ügyekről, a korrupciós hírek, az emberi jogsértések ezt mutatják. Tehát valójában mi változtunk, mi alkalmazkodtunk hozzájuk. Részt vettem néhány hónappal ezelőtt egy tanácskozáson, és egy EU e, tisztségviselő azt mondta, hogy e, bármi áron is asztalhoz, tárgyalóasztalhoz kerültetnünk Oroszországot. És azt hiszem, hogy ez határozza meg, ez határozta meg nagyon sokáig az EU-Oroszország kapcsolatrendszert. E, de az én kérdésem az, hogy ki határozza meg, hogy milyen tárgyalóasztalt állítunk fel Hát, hogyha az EU állítja fel ezt a tárgyalóasztalt, akkor csak várhat az oroszokra, hogy leüljenek mellé. szeretnénk a saját elképzeléseink szerint, a szabályok szerint tárgyalni az asztalnál. De pillanatnyilag az oroszok ülnek az asztalnál, és nekünk kell eldönteni, hogy leülünk-e mi is. Talán most a legalkalmasabb a pillanat arra, hogy az EU-Oroszország kapcsolatokról beszéljünk. Nem csak jó pillanat ez, hanem az egyetlen lehetséges alkalom arra, hogy végre megbeszéljük, hogy mit akarunk kezdeni Oroszországgal. Köszönöm. Andrés asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és megoszthatom önökkel a véleményemet a mai helyzetről. Igen, itt a mikrofon. Csak néhány percünk van persze fejenként, ha jól tudom, 10 percem van. Ezért csak bizonyos pontokról és érvekről fogok szólni. E, nyilván az EU-Oroszország kapcsolatok helyzete súlyos. Úgy gondolom, hogy e, mi hárman jól értjük, hogy e, az orosz rezsim a felelős a kapcsolatok megromlásáért, és a kapcsolatok megromlása mögött a kelet-ukrajnai közvetlen beavatkozás, agresszió áll, és úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió és Oroszország közötti kapcsolatrendszert nem lehet könnyen helyreállítani, még akkor sem, hogyha Ukrajnában valamilyen fajta megoldás születik. Brock elnök úr és Landsbergis jelentéstevő úr is emlékeztettek erre az előbb bennünket. Az orosz vezetés, az Európai Unió minden egyes tagállamát és az Európai Uniót, mint intézményt súlyos biztonsági válságba vitte, és mi ezt egy darabig nem is értettük. Az orosz vezetés egy Ukrajnán belüli politikai válságot, ami ugye Janukovics bukásához vezetett, és szabad, legitim ukrajnai választások megtartásához. Tehát ezt a politikai eseményt alapvető, súlyos biztonsági problémává alakította, amely minden kormányunk számára, és természetesen az ukrán kormány számára is fontos. A Putyin vezetés döntése, választása volt, hogy egy biztonsági konfrontációba velünk belemegy ebben a vezetésben preferenciát élvez a konfrontáció a tárgyalásokkal szemben, és ez a legnagyobb kihívás számunkra, mert az európaiak, az európai demokráciák jobban fel vannak készülve a tárgyalásra, a kompromisszumkeresésre, mint a konfrontációra adandó válaszokra, a fegyveres beavatkozás reagálására különösen Ukrajna esetében, amely ugye nem tagállam, és 25 évig közöttünk, az Európai Unió és a NATO, én francia állampolgárként mondom ezt, és Oroszország közé szorult helyzetben élt. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan válaszoltunk, hogyan reagáltunk az orosz politikának erre a megnyilvánulására, milyen gesztusokat tettünk az ukrán válságra, melyek voltak az első reagálások, és számba kell venni, hogy mit tehet Ukrajna, mit tehet Oroszország, milyen ára van annak, ami történik az elmúlt év fejleményeit orosz győzelmeként is be lehet persze mutatni, ugyanakkor orosz hibák sorozataként is, ha más nézőpontból tekintjük a dolgokat. Amit az orosz vezetés nem tehet meg, de mi megtehetünk, az az, hogy hosszú távú stratégiát választunk kollégáim, barátaim részletesebben fognak szólni az orosz vezetés lehetőségeiről, magatartásáról, és ki fog derülni, hogy Putyin inkább taktikus, mint stratéga a fő tanulság, amit levonhatunk az ukrán válsággal kapcsolatban, hogy jobb volt a reagálásunk, mint ami várható volt, annak ellenére, hogy senki nem várta, senki nem számított a krém bekebelezésére, és senki nem számított a Majdanra, illetve Janukovics békés ö, trónfosztására, illetve senki nem számított arra, hogy az ukránok békés módon demokratikus és tisztességes szabad választásokat fognak kivívni maguknak. Az is fontos, hogy az ukrán hatóságok nem akartak konfliktust, de hát válaszolniuk kellett a fegyveres destabilizációra jobban reagáltunk, mint amit várható lett volna, mert nagyon nagy volt a kihívás, és úgy gondolom, hogy a szankciók megszavazása kifejezetten meglepte a Kremlt, ennek a tanulságait érdemes megegyezni, tehát amikor konszenzusos, nagyon egyértelmű, egyszerű reagálással élünk, akkor az működik. Oroszország illegálisan helytelenül lépett fel, mi pedig békés módját találtuk meg annak, hogy az EU, illetve a nyugat elutasítását kifejezésre juttassuk. Persze ennél még sokkal többet is elérhettünk volna, hogyha jobban értettük volna már évekkel ezelőtt, hogy milyen a Putyin rendszer természete. Nagyon keskeny mesdjén haladtak az ukránok, abból a szempontból, hogy békés megoldást találjanak, az oroszokkal se vesztenek össze, mégis szabad demokratikus államot építsenek, és a prosperitás irányába mozduljanak el, nem pedig az elszegényedés irányába, ami ugye Janukovics éveket jellemezte. Úgy gondolom, hogy most egy évvel a krím bekebelezése után megint egyfajta fásultság érezhető az EU-ban a tekintetben, hogy mit tegyünk Putyinnal, ugye itt a Minsk 2 megállapodásra is gondolok, botladozunk, és a régi félelmekhez, régi gondolkodásmódhoz vagyunk hajlamosak visszatérni, és a régi cselekvésképtelenséghez. Ennek elkerüléséhez fontos, hogy jól értékeljük a helyzetet, vizsgáljuk meg az orosz pozíciót. Nem győzelmek sorozatáról van szó. Vegyük figyelembe, hogy mennyibe kerül az orosz vezetésnek, az orosz gazdaságnak, az orosz lakosságnak az ukrán vagy ukrajna politika, és ehhez ugye felveti, hogy milyen kényszer nehezedik a Putyin rendszerre valószínűleg, amikor folytatja az ukrajnai háborút. A konfrontáció árát minnyáján ismerjük. Gazdasági költségekről van itt szó, nem csak a szankciók miatt, hanem több év működésképtelen gazdaságpolitikájának örökségéről, és természetesen ugye az olajár zuhanás, néhány hónappal ezelőtt bekövetkezett olajár zuhanás következményeiről is szó van. De hát tudnunk kell, tény, hogy Putyin sosem reformálta meg a gazdaságot, egy nem versenyre alapuló autoriter rendszer mellett tette le a voksát. Az orosz gazdaság sokkal elszigeteltebb, mint néhány évvel ezelőtt volt. Oroszország sokkal elszigeteltebb a multilaterális szervezetekben. A Kreml számára még nagyobbak az árak, költségek, mert a Kreml úgy gondolta, hogy sokkal könnyebb lesz az ukrán szervezetet megingatni, és sokkal többet kellett a beavatkozásra fordítani a Putyinnak, mint amit fordítani akart rá meg kell beszélnünk, hogy milyen opciói vannak most Putyinnak, mert úgy gondoljuk, hogy politikai, gazdasági, sőt katonai szempontból sem végtelenek a lehetőségei. Hogyha megfelelően mérjük fel, hogy az oroszoknak milyen képességei és lehetőségei vannak, akkor jobban kialakíthatjuk a reagálásunkat, illetve akkor nagyobb kihatásunk lehet az oroszokra, illetve jobban ki tudjuk alakítani a saját politikánkat. Nekem ma úgy tűnik, hogy meglehetősen konszenzusos az az értékelés, hogy az orosz rendszer természetéből ered a probléma. Tehát, hogyha demokratikusabb, jogállamibb kormányzás érvényesülne Oroszországban, akkor Oroszország el tudná fogadni a Majdant, el tudná fogadni Janukovics bukását, illetve egy, egy demokrácia párti, Európa párti rendszer kialakulását Ukrajnában. az elmúlt eltelt év azt is megmutatta, és ne feledkezzünk meg erről, jegyezzük ezt meg, hogy Ukrajna nem lehet híd Oroszország és közöttünk. Egy olyan nagy ország, mint Ukrajna, amelynek a lakossága az elmúlt egy évben döntött, választott, nem szorulhat be egy revizionista, autoriter Oroszország és az EU közé egyszerűen nem fenntartható megoldás lenne ez hosszú távon. És nem szabadna visszatérnünk ahhoz az illúzióhoz, hogy Ukrajna semleges lehet, hiszen természetesen ez azt jelenti, hogy a nagy szomszédja uralkodik felette. A keleti szomszédság többi országa kisebb, de biztonságuk kérdése alapvetően a politikai rendszerükön múlik, illetve a gazdasági fejlődésükön. Hogy javaslatokkal zárjam? Én úgy gondolom, hogy lélekben, gondolatban fel kellene készülnünk arra, hogy a nagyon rövid távú azonnali döntéseket meg tudjuk hozni, és ugyanakkor a hosszabb távú perspektívákat, stratégiát is elő tudjuk készíteni. A kettőt egyszerre kellene elvégezni. Persze tovább kell folytatni a tárgyalásokat, bármiről, amiről az orosz vezetéssel lehet, meg kell, de támogatni kell az ukrán rendszert, amennyire tudjuk, és fel kell készülni a poszt-putyini Oroszországra. Nehéz tudni, hogy mikor lesz vége a rendszernek, de fel kell rá készülni meg kell keresni az alternatív eliteket, a civil társadalmat, még akkor is, ha nehéz, sőt, ha nehéz, akkor annál is inkább. Mindenképpen meg kell akadályozni, hogy mindenkit beszippancson egy hipernacionalista örvény Oroszországban. Az európai biztonság kell, hogy a kiindulási alapunk legyen. Mindenképpen Putyin hozta létre ezt a helyzetet, ahol a biztonság a fő szempont, tehát mindenképpen biztonsági válságként kell erre a válságra tekinteni, és nagyon szorosan együtt kell működnünk a többi szövetségesünkkel, az Észak-Atlanti Szövetségen belül, az Egyesült Államokkal, Kanadával, az összes nyugati országgal, akik ugyanilyen álláspontra helyezkedtek, mint mi a szankciók kérdésében. Végül pedig azt szeretném mondani, hogy a nagy küzdelem, ami most ránk vár, az az orosz propagandával, a dezinformációval szembeni küzdelem. Meg kell találnunk a módját a tudatlanság elleni küzdelemnek és a propaganda elleni küzdelemnek, és az európai intézmények nyilván kialakíthatnak egy ö, politikát az elleninformálásra. Köszönöm szépen! Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is úgy kezdeném, hogy megköszönöm a meghívást, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek, ebben a, részt vehetek ezen a meghíváson az EU-orosz kapcsolatok elemzési Három dologról szeretnék ma beszélni. Egyrészt, hogy milyen általános trendeket lelhetünk fel a kapcsolatok alakulásában. Aztán arról szeretnék beszélni, hogy milyen alapvető hibákat követett el mindkét fél, de főleg az EU-ra koncentrálnék. Ezek a hibák már régóta jelen vannak, és még folyamatosan felelhetőek, amikor a politikai megközelítést dolgozzuk ki, és a harmadik témám az lenne, hogy hogyan látom a kapcsolatok alakulását a közeljövőben. Nézzük az általános trendeket, tendenciákat. Az EU-orosz kapcsolatok, kapcsolatok 2003 májusában egy csúcsot, egy csúcsot rendeztek meg. A kvázi integráció vagy közös térség kialakítását tűzték ki célul a felek, kultúra, oktatás, fejlesztés, gazdaság területén kellett volna ezt megvalósítani, de ez nem történt meg. Sőt, negatív tendenciák erősödtek fel. Oroszország egyre autoriterebb módon kezdett el politizálni, egyre inkább egyre eltérőbbek lettek az kétfél értékei, ezért nem valósult ez meg. A gazdasági konvergencia nem valósult meg, és a, még az sem hozta el a közös gazdasági szabályok megvalósítását, hogy a WTO-ba belépett Oroszország. Úgy véltük, vagy azt gondolta mindenki, hogy ez minden, a fél, mindkét fél számára jót tesz majd ez a gazdasági közelítés, de az ellenkezője történt, tehát egyre inkább különbözőek lettek a két fél stratégiai és ez a kölcsönös egymásra utaltságnak se tett jót. Az úgynevezett közös szomszédság, tehát az EU és az orosz, Oroszország közötti terület állandó viaskodások területe lett. A biztonsági együttműködés globális kérdésekben csak néha-néha valósult meg, és nem volt, hiányzott belőle az a pozitív lendület, amely segített volna az európai biztonsági kérdések megoldásában. Az ö, Oroszország és egyes EU-s tagállamok közötti kapcsolat jobb, ö, közötti kapcsolat néhány esetben jobban alakult, más esetekben, de sokszor nyílt konfliktusra is sor került Oroszország és az EU között. Dióhéjban azt mondhatjuk el, hogy ez a kapcsolat bár gazdasági szempontból mindkét fél számára fontos volt, egyre inkább egy szükségen alapuló gazdasági és kereskedelmi partnerségé vált, tehát nem szabad akaratából választotta egyik fél sem az együttműködést. Hölgyeim és uraim, a Zenitet 2003-ban éltük el, most 2015 van, tehát már 12 éve látjuk ezeket a tendenciákat. Nem igazán mondhatjuk el azt, hogy nem volt meg a, a megfelelő figyelmeztetés, hogy nem láttuk időben, hogy merre haladnak a kapcsolatok. Az ukrán válság éppen ezért nem fordulópont volt, nem egy tendencia fordult meg, hanem egy hosszú folyamat kulminációja. Egy orosz elemző, egy orosz elemző, Georgi Bovst, helyesen figyelte meg azt, hogy az ukrán válság igazi hatása az, hogy most már senki sem tehet úgy, mint hogyha más lenne a helyzet, mint a valóság. Tehát Oroszország nem tehet úgy, mint hogyha Euró, az Európai Unió része lenne. Az igazi gond az, hogy az EU képtelen volt azt bevallani magának, hogy a stratégiai partnerség célja partnerség, beszélgető partner egy más Oroszország volt, ahol pluralizmus van, és amely Európát egyfajta példának tekintettem. Ez már nem így van. A 2000-es évtized Oroszországa más volt. Sokat ismételték, hogy az EU-nak el kell köteleznie magát Oroszországgal, ennek ebben a két hibát is látok, stratégiailag és narratívájában sem volt megfelelő. Az elkötelezettség önmagáért való cél volt, pedig ennek eszköznek kellett volna lenni, hogy a gondokat együttesen oldjuk meg. Mint narratíva azt a benyomást keltette, hogy az EU-t az EU-t jobban érdekli, hogy javítsa két oldalú kapcsolatokat, mint Oroszországot, Oroszország folyamatosan azt demonstrálta, hogy nem, folyamatosan azt demonstrálta, hogy itt nincs semmiféle drámai helyzet, nem kell drámaként beállítani a helyzetet. Oroszország modernizálására kialakult partnerség az a kezdeményezés, amit Dimitri Medvegyev elnöksége idején világra küld, kürtöltek, ez is mutatta, hogy mennyire hiába való az elkötelezettség. Ennél nagyobb gond volt az, hogy sem, a, sem az EU, sem Oroszország nem, bír, nem tudták egymás viselkedését előrelátni konfliktusos helyzetben. Mindkét fél, és ez egy fontos dolog, tehát mindkét fél túlságosan magabiztos volt az ukrán válság idején. Az EU nem vette figyelembe Oroszország nyílt fenyegetését az, az ukrán-EU-s együttműködéssel kapcsolatban, tehát nem vette az EU komolyan azt, hogy Oroszország számára ez volt az a momentum, amiből már nem tudott engedni, hogyha a, társ, a társulási egyezmény kapcsolatban jó lett volna, hogyha Brüsszel felkészült volna arra, hogy mi történik akkor, hogyha Oroszország ebben nem egyezik bele, ha ezt nem fogadja el. Egy ilyen kontingencia tervet kellett volna kidolgozni, amelyet aztán automatikusan lehetett volna alkalmazni. Általánosságban elmondhatjuk azt, hogy a nyugatiak általában Oroszországot gazdasági hibáik alapján ítélik meg. Ez végül is helyes, de hiányzik ebből az, hogy még akkor is, hogyha gazdaságilag sokszor gyenge Oroszország, képes arra mégis Oroszország, hogy geopolitikai játszmákat játszon, ami komoly előnyökhöz vezet számára. Oroszországnak vannak forrásai, és nagyon ügyes Európa, ezt nem mondhatja el magáról. Oroszország szintén az alapján idél, ítéli meg az EU-t, hogy milyen gyenge pontjai vannak, de ez sem felel meg teljesen a valóságnak. Egy orosz elemző úgy jellemezte az EU-t, amelynek nincs egyértelmű, nincs, ö, amely nem halad egyértelmű irányba, és alapvetően csak gazdasági kérdésekkel foglalkozik. Ebben azt hiszem, ebben az el, ebben a megfogalmazásban minden nagyon fontos. Tehát egy olyan irányt hiányoló tömeg Európa Oroszország számára, akit gazdasági kérdések foglalkoztatnak, és amely elveszi a morális értékeit. Aztán a úgynevezett történelmi nyugat hanyatlásáról is sokan beszélnek Oroszországban. 2014-ben Moszkva egyáltalán nem mérte fel, hogy az EU mennyire fogja Ukrajnát támogatni. De ez de az az elképzelés, hogy Európa előbb-utóbb majd beadja a derekát és enged a nyomásnak, ez még mindig létezik, még most is ezt gondolja Oroszország. Ez az orosz demokratizációra van hatással, illetve a liberális értékek liberális értékek látásmódjára is hatással van. Az orosz-grúz konfliktus után az EU a lehető leggyorsabban vissza akar térni a business as usual üzemmódra. Sokszor nem tartották tiszteletben a különböző megállapodásokat. Alapvetően retorikus volt az ukrán válsággal is az Európai Unió viselkedése, aztán nem túl nagy lelkesedéssel foganatosították a foganatosították az Oroszországgal kapcsolatos intézkedéseket is. Azt a következtetést vonhatjuk le, hogy most nem. Túl, nem mutat túl pozitív jeleket az eurosz kapcsolatok alakulása. Nem tudjuk, hogy meg lehet-e oldani a konfliktust, de hogyha ez sikerül, akkor is nagyon sokáig tart majd a veszteséget feldolgozni. Úgy gondolom, hogy a stratégiai partnerség paradigmáját egyszer mindenkor el kell felejteni. A gazdasági kapcsolatok valószínűleg megmaradnak, de valószínűleg ez sokkal alacsonyabb szinten fog történni, és a jövőbeli tervezésben is sokkal tervezés is sokkal kevésbé lesz ambíciózus. De azt említettük, hogy a konfliktus előtt milyen problémák voltak, ez, ezek a problémák meg fognak maradni, például az energiával kapcsolatos problémák megmaradnak, nem lehet visszatérni oda, ahol 15 évvel ezelőtt voltunk. Általánosságban gazdasági szinten, hogy Oroszország nem hajlandó liberalizálni a piacát, még akkor is, hogyha a WTO elkötelezettségeinek eleget tesz, akkor nem túl valószínű, hogy, el, hogy, hogy az Atlanti óceán partjától a csendes óceán partjáig hajlandó lenne a szabad kereskedelem értékeit elfogadni a válság ellenére. Aztán van itt egy másik ok is. Az orosz gazdasági válság miatt Oroszország kevésbé vonzó a külföldi befektetők számára. Elképzelhető, hogy a, elképzelhető, hogy követ, egy következő szankció kör is bekövetkezik majd, nos addig az üzleti világ nagyon óvatos lesz Oroszországban. Persze lobbisták vannak, Brüsszelben is, és a tagállamokban is, de kevesebb pénzük lesz. Aztán itt van a harmadikok, azt valószínűleg a legfontosabb. A politikai vezetők közötti bizalmat nem nagyon lehet hamarosan visszaállítani az orosz és az Európai Uniós vezetők között. Még akkor is, hogyha a pragmatikus gazdasági kapcsolatok visszatérnek majd, ez egyébként a legvalószínűbb, akkor is sok minden függ attól, hogy hogyan, fog, hogyan fogunk véget vetni az ukrán konfliktusnak, az ukrán válságnak. Köszönöm. Fabrik. Köszönöm szépen, Fobrik úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon nagy megtiszteltetés a számomra, és ez az első alkalom, hogy itt vagyok. Ha egy évvel ezelőtt beszéltünk volna erről, akkor egyetértettünk volna abban, hogy nem ideálisak a kapcsolatok az EU és Oroszország között, ezért van egyfajta partnerség. A válság pedig lehet, hogy akadály, de nem töréspont. Egy évvel ezután viszont láthatjuk, hogy mi zajlik Ukrajnában. Ez szélesebb körű konfrontációhoz vezet Oroszország és a többiek között. Oroszországot kihívásnak, problémának, sőt fenyegetésnek ítéljük meg. Nagyon sokan feltették a kérdést, hogy ennek az új konfrontációnak mi lehet az oka. Az irracionalitás lehet az egyik ilyen ok a spekulációk szerint. Mások azt mondják, hogy külső fejlemények a vádolhatóak, illetve az, hogy az EU és NATO nem veszi figyelembe Oroszország érdekeit. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy megértsük azt a problémát, amelyel jelenleg szembesülünk, az okokat máshol kell keresnünk. Én úgy gondolom, hogy az orosz hatalomban egyfajta eltolódás zajlott, a súlypont eltolódott. Ennek következtében a külpolitikát most már csak nem a belföldi hatalom megőrzés viszi előre és így kompenzálják a gyengeségeket, és Részletezném ezt, és elmondanám, hogy mi lehet ennek a következménye majd. Először is, ami az orosz politikában, belpolitikában történő hatalom eltoldását illeti, vagy Putyinét. Akkor, amikor először hatalomra került Putyin, a stabilitást szerette volna megerősíteni a gazdasági, szociális, politikai zavarok évtizedét követően, és megpróbált de kevésbé demokratikusan eljárni, a sikerért viszont megtapsolták otthon. Putyin emellett hasznot húzhatott a 30 dolláros olajár megugrásából 130 dollárra ugrott a hordó ára 10 évvel azt követően. Így a lakosságot is kompenzálni tudta azért, hogy milyen stílusban politizál a kormányában a politikai autoriter eljárás kompenzálta ezekkel a ö, zárakkal. De aztán világosá vált, hogy ez az egész nem elég számára. A tüntetések ö, azt mutatták, hogy az oroszok azonban megelégelték az orosz kormány lépéseit. A bevételek sem voltak már elegendőek, lelassult az orosz gazdasági növekedés, és az olajárak is csökkenni kezdtek. Ez, ilyesfajta csökkenést látunk jelenleg is. Így egy új üzletre volt szükség. A materiálisról az immateriális, azaz az ideológiai elvekre tért át. Oroszország felsőbségét kezdte hangsúlyozni és összehasonlította Oroszországot az USA-val. Emellett Putyin azt mondta, csak nem messiási szerepet tölt be az ország sorsában. Mindenkitől áldozatot követel, aki nem hoz áldozatot, az árulónak számít. Ennek a hatalma eltolódásnak következményei vannak csak a külső konfliktusokban, ha megnézzük, hogy mi történt, nagyon sikeresen járt el, hiszen a krímet anexálni tudta. Emellett sikerült az otthoni helyzetét is megerősítenie. A gond az, hogy ez mindenre kihatással van. Az orosz elit és az orosz állampolgárok elkezdték megériz, megérezni ennek az egésznek az árát, például a krími anexálás árát, valamint az Oroszországa szembeni szankciók árát. Hatékonyan nem ö, lehet ö, az ukrán ö, helyzete kapcsolatban tárgyalni. Ha megnézzük Moldovát, Grúziát, Fehér Oroszországot és Kazasztánt, és még a balti országokat is, ezekre az országokra kihatással lesz a helyzet másodszorban. Oroszország háborús társadalom képét ölti most már egyre inkább. Ez megjelenik az orosz politikában, gazdaságban és a társadalom minden szögletében. Látható az, hogy az autoriter ellenőrzés egyre erősebbé válik, és mindenkire nagy nyomást gyakorol. Csúnya példákat lehet itt említeni, közigazgatási nyomás társadalommal szemben, valamint az egyre szigorúbb média ellenőrzés és főleg az államot támogató propaganda terjed. A szankciók esetében az orosz, Oroszország már az egyetlen hitelező, és a Putyinhoz legközelebb állókat próbálják megsegíteni főleg a függetlenekkel szemben. Ami a katonai ágazatot illeti fontosság fontos szerepet kapnak az állami támogatások szempontjából. A közberuházások csökkenek, de nem a hadiparban. Az orosz pénzügyminiszter szavai szerint a 2015-ös költségvetésben minden sort 10%-kal csökkentenek, a katonai kiadásokat leszámítva. Oroszországot átépítik, felkészülnek egy külső konfliktusra. Ezt mutatják az elmúlt két év, és ez évtizedekkel visszaveti az orosz fejlődést. Európa válasza hosszú távú kell, hogy legyen, és két irányú. A saját védelmére kell felkészülnie, és emellett minimalizálni az Oroszországgal szembeni kitettségén nem csak katonai szempontból kell maximalizálnia a védettségén. Meg kell értenünk azt, hogy Ukrajna van a frontvonalban Európa számára. Ha Ukrajna beadja a derekát, akkor a keleti partnerség más országai és az uniós tagállamok keleti országai lesznek a következőek. Ukrajna esetében Európának el kell gondolkozni azon, hogy milyen támogatást nyújthat. A pénz pénzügyi támogatások csekély mértékűek. Katonai támogatást viszont teljes mértékben elutasítja az Unió. Minden fronton erősítenünk kell a támogatásunkon, de ugyanígy kell járnunk Moldova és Grúzia esetében is, hiszen a nyomás rájuk is nehezedni fog majd később és vannak más védelmi vonalak is, amelyeken erősíteni kell, bár más módon. Először is, ha megnézzük, ott vannak a balti országok, őket Oroszország közvetlen katonai erővel fenyegette meg, de vannak más országok is, amelyeket gazdaságilag fenyeget meg, ezt mutatta a budapesti Putyin látogatás is a konszolidáció, valamint a beruházásokra égetően szükség van. De a lényeg az, hogy az uniós tagállamok összefogjanak maguk egymás között, és az USA-val is, és más országokkal. A piaci rugalmasság ö, ö, említésre méltó, de nem elegendő. Emellett pedig, ö, ha megnézzük ö, azt, hogy a szomszédországokkal Oroszország hogyan viselkedett. Az erre adott válasz főleg szankciók illetve az Ukra- Ukrajnával mostanáig hogyan bánt, ez szankciókat vont maga után. Maga után. Az olajára zuhantak. Ennek ellenére és a szankciók ellenére az orosz politika nem változott. Ez nem azt jelenti, hogy a szankciókat fel kell függeszteni, csak a szankciók esetében más érvelésre lesz szükség. Mindenek előtt az orosz agressziót finanszírozó pénzeket kell valahogy csökkenteni. Ez főleg exportokból származik. A csökkenő olajárak esetében lehetséges lenne ezt a fajta árut valahogy mással helyettesíteni. Vannak nem megfigyelt be- és kiáramló pénzáramlatok is. A SWIFT rendszer kapcsán ezekkel el lehetne járni és akkor súlyos módon érinthetnék ezeket a pénzáramlatokat. Az elmúlt években láthattuk, hogy Oroszország milyen nyomást gyakorol európai országokra politika révén, a kereskedelem révén, vagy a média révén. A médiafelügyelet be nem szólhattunk bele szankciókkal. A szabályainkat kellene az entitásaink esetében alkalmazni Oroszországban. Másfajta védelmi intézkedésekre is szükség lehet, például diversifikálni kellene az energiaerőforrásokon, vagy jobban kellene integrálni az orosz közösségeket, melyek más uniós tagállamokban élnek. Zárásképpen megemlítem, hogy biztos, hogy drámaian hangzik az, amit mondtam, ijesztően egyesek számára, de remélhetőleg csak fel annyira lesz, állnak majd rosszul a dolgok, mint ahogy én azt megfogalmaztam, bár az elmúlt évek tapasztalata nem ezt mutatja. Nagyon negatív, csúnya meglepetés ért bennünket Oroszország részéről. Ha tudtuk volna ezt, jobban felkészültünk volna erre a helyzetre. Köszönöm szépen. Mr. Cyrus Wolski. Cyrus Wolski úr. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék gratulálni önnek, elnök úr, és Lanzbergis úrnak, hogy ezt a, az általunk igencsak üdvözölt eszmecserét megszervezték a volt szovjet köztársaság Oroszországról. Néhány észrevételem lenne csak. Általánosságban egyetértek az előadásokban megfogalmazottakkal. Gyakran hangzott el a meglepett bennünket kifejezés minket meglepet, minket meglepet. Mondták, hát közép-kelet-európát nem lepte meg Putyin, csak nem hallgattak ránk ha későn is, nem túl későn sikerült felismerni a problémát. A Lordokháza nem régiben lélegzett elállító és nagyon alapos jelentést készített arról, hogy az Egyesült Királyság és a tagállamok miként érhették félre Oroszországot. Eh, ez ideig minden rendben lenne, csak eh, az a nagy kérdés számomra, hogy eh, az illúzióinkból, félreértéseinkből levonjuk-e a következtetést. Az én válaszom erre az, hogy nem. Nagyra értékeltem azt, amit is úr mondott, csak annyira kegyetlen, hogy hezitálok, hogy megismételjem-e. Azt mondta, hogy nem mi áll, változtattuk meg Oroszországot az értékalapú külpolitikánkkal és értékprojektálásunkkal, ami ugye illúziónak bizonyult, hanem Oroszország, a korrupt Oroszország változtatott meg bennünket. Annyira kegyetlen, ez a konklúzió, hogy igazából a szerződések mögött húzódó alapvető eszméket kérdőjelezi meg, az EU alapját kérdőjelezi meg. Mandrász asszony, amikor azt mondja, hogy nem vártuk, hogy a krímet bekebelezzék. Ugye ebben a panelban nincs senki Közép-Európából, Kérem, ne mondják, hogy az egész Európai Unió értette félre Oroszországot. Közép-Kelet-Európában nem voltak illúzióink. Amikor azt mondta, hogy a krimbeli eseményeket nem várták, nos, abban az időben, ugye a külügyi bizottságot én elnököltem, rendkívül ülést tartottunk, amikor Grúziát Oroszország megszállta, felvetődött a kérdés, hogy nem a Krím lesz a következőt. Önök nem tudták, de mi gondoltuk. Aztán 2009-ben közép-kelet-európai értelmiségiek és politikusok írtak egy híres levelet, Havel és Valensza is aláírta, azt mondták, figyeljünk Oroszországra, mert fenyegetést jelent. Az Egyesült Államokban eh, nevettek rajta, Nyugat-Európában eh, legalábbis nem vették figyelembe. Eh, most utólag igazolódott be, hogy igaz volt a tartalma. Miért tartott ennyi ideig, hogy Oroszország természetét kiismerjük, mennyibe fog ez kerülni, és az elmúlt 12 évben ezt a félreértést elkövetők fogják-e most majd felismerni a dolgokat? Igen, mindjárt befejezem. Tehát azok, akik folyamatosan hibáztak, továbbra is ugyanazon az úton haladnak-e. Fogy az idő, Ukrajna egyre több területet veszít, mit tegyünk. Más az úr eh, azt mondta, hogy határozottan kell fellépni megfelelő képességekkel, Ukrajna kritikus, egzisztenciálisan fontos szerepet játszik az Unió számára. A parlament a legjózanabb a három közül, és nekünk kell a diagnózis készítésben és a megoldás javaslásban élen járni, nem pedig a tagállamok mögött kell kullognunk. Köszönöm. I want to be sober in this question. I do. Én is szeretnék józanul válaszolni, de nem tudok, mit mondjak el. Most le kell zárnom a hozzászólók listáját, mert különben esélyük sincs arra, hogy befejezzük. Gillasszony következik. President. Köszönöm szépen, elnök úr! Megköszönöm ezeket az előadásokat, nagyon érdekes dolgokat hallottunk. Nagyon eltérőek a vélemények arról, hogy hogyan lehetne legjobban hozzáfogni a válság megoldásához, az ukrán konfliktus megoldásához. Múlt pénteken a Lordok házának, a Lordok háza kiadott egy jelentést, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egyfajta félálomban került be az EU ebbe a válságba és ezáltal a tagállamok sem voltak képesek arra, hogy érzékeljék, hogy Oroszország mit próbál csinálni, ezért nem sikerült gyors választ adni. Azt kéne megvizsgálni szerintem, hogy hogyan lehetne összefogni a tagállamoknak. Nagyon erőteljes EU, EU-s válaszra van szükség, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy együttműködjünk felderítési kérdésekben is. A múlt héten elért fegyverszünet megállapodás úgy tűnik már összeomlik, mert Kiev azt mondja, hogy nem tudja kivonni a nehéz fegyvereket a térségből. Az EU üzenete két tagállamon keresztül történik, ez is nagyon aggasztó, és az is, hogy az Egyesült Királyság nem képezi részét ennek a két tagállamoknak, két tagállamnak. Aztán azt is hallottuk, hogy az utasszállító repülőgépek forgalma is veszélyeztetve van, hiszen elképzelhető, hogy az orosz fegyveres erők lelövik ezeket Ukrajna fölött. Aztán a védelmi miniszter azt mondta, hogy Oroszország legalább akkora fenyegetés Európának, mint az iszlám állam. Kérdés, hogy Európa mit kezdje mindezzel, a reagáljon ezekre a felvetésekre. Köszönöm szépen, mondja Császtánok. Az EU Oroszország, EU-orosz kapcsolatok olyan alacsony szinten vannak, mint körülbelül a hidegháború után, de már régóta rossz a helyzet Litvigyenko angol ö, állampolgár, tehát brit állampolgár meggyilkolása után az Egyesült Királyság és Oroszország kapcsolata már nagyon alacsony szinten volt. KGB-s vádak miatt, vagy KGB-s szálak miatt ölték meg. Putyin elmondta, hogy a legna- ez eddigi legnagyobb katasztrófa a világon a Szovjetunió összeomlása volt de ott van Koszovó helyzete és láttuk, hogy hogy reagál. Az elmúlt évtizedben Putyin mással sem törődött, mint hogy bosszúját kidolgozza, megpróbálja nagyobb Oroszországot létrehozni, hogy a összeomlott Szovjetuniót helyettesítse valamivel. Úgy tűnik, hogy Ukrajna is része ennek a projektnek, a Nova Russia projekt is. Ukrajna is részét képezi tehát ennek a putyini álomnak, és hogyha kell, akkor akár a katonaságot is beveti. Oroszország való, valószínűleg nem tartotta be túl sok nemzetközi eh, elkötelezettségét a Krimfélsziget eh, annektálásával és Kelet-Ukrajna megszállásával, szóval az összeset eh, sárba tiporja az összes nemzetközi elkötelezettségét. Szerintem Putyin úgy gondolkodik, hogy a soft power csak a gyengéket neggéknek való, egészen máshogy gondolkodik. Láncbergész úr is azt mondta, hogy a nemzetközi jogrendről másként gondolkodik Putyin. Én támogatom azt, hogy növeljék az EU-s szankciók szintjét, hogyha a Minszki tűzszünetet nem tartják tiszteletben. Úgy vélem, hogy Ukrajnának joga van ahhoz, hogy megvédje magát. Sokszor erre nem figyelnek oda. Görögország és Magyarország nem tulajdonítanak ennek túl nagy jelentőséget, de vannak olyan tagállamok, amelyek kiállnak a szankciók mellett. Nos, én úgy vélem, hogy az EU Oroszország kapcsolatok állását most Putyin befolyásolhatja leginkább. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogom elmondani az egész ALDE frakció véleményét az orosz kapcsolatokról, hiszen most itt vannak a szakértők, hogy tanácsot adjanak nekünk. De úgy gondolom, hogy azért Putyint a legális útra kellene visszaterelnünk, és ez nagyon nehéz. Felszólaló asszony azt mondta, hogy a Putyin utáni korszakra nézzünk, de hát azért ez még 5-10 évbe is telhet, hiszen Putyin tudja, hogy hogy kell a hatalommal játszani. Milyen másfajta csatornákat használhatnánk fel, kit támogathatnánk Oroszországban? Ezt vizsgáljuk meg. Nézzük meg a gazdasági szankciókat. Az olajárak zuhanásának hatalmas hatása volt, de kérdés, hogy ez Putyint majd kihelyezi a hatalomból. Minsk véleményem szerint már teljesen készen van. Mi lehetne itt a tanácsos? Hogyan lehetne befolyásolni az orosz társadalmat? Ezt kellene megvizsgálnunk. Köszönöm szépen. Szeretnék a Minszkel kapcsolatban, Minszkel kapcsolatban, Minszki helyzete kapcsolatban véleményt hallani, hogyan értékelik önök a nyugati perspektívát a Minsk 2 megállapodás kapcsán. Vajon ez nem azt jelenti, hogy folytatjuk a, negatív, a, naív, a naív stratégiánkat Oroszországgal szemben, hiszen továbbra is azon az elképzelésen alapul ez, hogy egy megbízható partnerrel ülünk le a tárgyaló asztalhoz. Viszont Ukrajnában nem az a benyomásunk, hogy megbízható tárgyaló partnerekkel ül le az ember. De ha ez így van, akkor Minsk 2 után mi lesz a helyzet? Az elmúlt héten Kelet-Ukrajnában láthattam, hogy mit szeretnének az igazi állampolgárok békét, tűzszünetet. Nyugat-európaiak esetében úgy tűnik, hogy tudják, hogy miért lenne jó egy tűzszünet. Ukrajnában az emberek érzik, hogy miért van erre szükség. Jelenleg nem is igazán tudni, hogy az Európai Unió pontosan mit hajlandó elérni. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr. Elszörnyedtem azon, hogy valamelyik hozzászóló ironikusan viszonyult ahhoz, hogy mindenképpen Oroszországot tárgyalóasztalhoz kell ültetni. Hát igenis, tárgyalóasztalhoz kell ültetni őket. Ugye társulási megállapodás született Ukrajnával, ha Ukrajna nem is EU tagállam, szoros kapcsolatok kötik európai partnereihez, és a csatlakozása kívánatos és a kereskedelmi implikációkról nem is volt itt szó az egyik előadónak nincs igaz, amikor azt mondja, hogy nincs hosszú távú ö, ö, stratégiája az Európai Uniónak. Hát ez X expanzió a ö, stratégiája. A, a, a Putyin rendszerrel kapcsolatban. A, ha szeretjük, ha nem, demokratikusan választott ö, orosz elnökről van szó. Ö, gyakran halljuk, hogy az Európai Unió tartotta fenn a békét Európában. Kérem, hogy az ilyen naív, evangelista, neoimperialista megközelítést mellőzzük. ilyen, az a brit alsóház holdkórosaihoz hasonló felfogást. tragikus példája az ukrán válság annak, hogy a közös külpolitika nem állhat az érdekében az összes EU tagállamnak. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr köszönöm ezt a harmadik kirakat rendezvényt az MH17-es lelövéséről már hallottunk egy ilyen kirakat fórumot, elnök úr, még mindig hiányoznak a bizonyítékok. Mariupollal kapcsolatban is nagy kirohanása volt önnek de elfelejt Donetskről, Luganskról beszélni, amelyeket tíz nappal ezelőtt bombáztak, és most propagandista módon megpróbál egységes hangot hangról beszélni, pedig nagyon különböző vélemények fogalmazódnak meg elnök úr, köszönjük, hogy a francia-német békekezdeményezést megfúrták a németek, az angolok is támogatták ezt a szabotást, Németország, Anglia, Franciaország nem állnak ön mögött. Kinek a nevében beszél ön? Milyen Európát akar ön? A gyűlölet, az árulás Európáját? Manchmal habe ich den Eindruck, äh, dass Néha az a benyomásom, hogy a szaktudást a hang erő helyettesíti. És ha itt valami kölcsönvetről van szó, ugye, akkor ezt vissza is kell fizetni. Plenkovics úr, tessék. Köszönöm szépen, Brock elnök úr, köszönöm az előadóknak is az előadásokat. Arról beszéltünk, hogy az EU és a NATO mennyire bővülhetnek az Európai Unió szomszédságában. De hallhattuk azt is, hogy pénzügyileg, gazdaságilag nem tesz eleget az EU, bár az Ukrajna esetében felhasználható finanszírozás nagysága az több, mint amennyit az előfinanszírozásra felhasználtunk az elmúlt húsz évben. Ukrajna földrajzilag európai ország, nem, de nem ajánlunk nekik tagságot, tehát az alapfeltételek teljesülnének, hiszen földrajzilag Európában vannak. Nos, ebben a kontextusban mi a véleményük arról, hogy Mit tehetnek az európai intézmények? ilyen tanácsot adnának? Hogyan segíthetünk Ukrajnának, hogy olyan ország legyen, amely saját maga dönthet saját sorsáról a jövőben? Köszönöm. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek a három előadóval, szeretnék neki köszönetet mondani. Néhány kolléga említette, hogy voltak olyan hangok itt a tisztelt házban, akik azt mondták, hogy e, figyeljünk oda Oroszországra, nem meglepetésről van szó, de még mindig vannak olyanok, akiket meglep Oroszország viselkedése, és valóban olyan, mintha itt Gavarit Moszkva lenne, e, mintha az orosz, a moszkvai rádiót hallanánk. A Krimfélsziget elfog, annektálása, ez egy orosz stílusú Anschluss. Hogy, hogyha jóvá hagyjuk ezt a ezt az elfoglalást, ezt az annektálást, az olyan, mintha egy Müncheni konferenciát hajtottunk volna rétre. Erről van itt szó, és egy ilyen hitleri stílusú viselkedésre Chamberlain módjára válaszolunk? Tudjuk, mi lesz ebből. Amikor Chamberlain úgy viseltetett Németországgal szemben, ahogy viseltetett, akkor kitört a második világháború. Ez tény. És figyelmeztetném azokat, vagy arra kérném azokat, akik még mindig naívan vélekednek Oroszországról, hogy olvassák el a történelem könyveket. Kérdésem, mit tehet Európa azért, hogy egy kiegészítő védelmi kapacitást építsen ki, tehát a NATO védelmi kapacitását kiegészítendő. Mit tehetünk azért, hogy az orosz propagandával felvegyük a harcot? Gondolok a pártfinanszírozásra, a civil szervezetek finanszírozására, és ez az Európai Parlamentbe is beférkőzik. Köszönöm. Ben Orden úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt nem EU-Oroszország kapcsolatrendszerről van szó, hanem nyugati demokráciák és Oroszország kapcsolatrendszerről. Én még a hidegháborúból származom, azt is megéltem, és sokat értek, megértek Oroszországból, az erőjére támaszkodik. Oroszország mindent megtesz hogy megosszon, mindent, minden eszközzel él, akár terrorizmussal is, akár a félretájékoztatással is, ellenet mond a nyugati véleménynek, fel tudja mérni, hogy mennyire komoly Európa véleménye, illetve vannak olyan vörös vonalai, amiket nem hajlandó túllépni, illetve a forrásai, katonai és egyéb forrásai végtelenek kérdezem az előadókat, hogy van -e egy világos stratégiai programja a Putyinnak, ha igen, akkor még a célja, avagy csak megragadja a kínálkozó alkalmat. Köszönöm. Thank you, Chairman. Indeed, uh, Köszönöm, Elnök úr, valóban katonailag agresszív, gazdaságilag gyenge, politikailag autoriter. Ilyen Oroszország ezt a jelenséget figyelembe kell vennünk Oroszország sikeres volt abban, hogy a társadalmainkon belül is beindult egy vita. Még ennek a háznak egy részét is elérte ez az agymosás, amire az elmúlt évtizedekben az oroszok képesek voltak. Oroszország mindenképpen megpróbál beleavatkozni az európaiak gondolkodásába. Hadd kérdezzem meg a panelistáknak, mi a véleménye, hogyan lehetne társadalmainkat az információs háborútól megvédeni, hiszen hosszú éve folytatják ezt az oroszok ellenünk. Köszönöm. Paszkúr. a három elemző konklúziói egybevágnak, és ez fontos. Ez az egység a körül épül fel, hogy a moszkvai rezsim az oka, a kiindulási ponta, pontja mindennek, ami történik, és vele kell foglalkoznunk Vajon van-e kiút ebből ez a kérdés? Illetve, hogy a döntéshozatal szintjére hogyan kerül át ez a kutatói álláspont. Két dolgot szeretnék mondani a NATO-hoz és az EU-hoz éppen azért csatlakoztunk, mert nem akartunk abban a szürke ütköző zónában maradni, ami a nyugati és keleti hatalmak között eh, helyezkedik el, és mindig a mi, eh, mindig mi fizettük meg az árát ennek. Most az integrációval megszabadultunk egy 150 éves európai eh, politikai felállástól, ami Ukrajnában jelenleg megvan. Bármilyen eh, közeledést eh, is képzelnek el Oroszországgal. Úgy gondolom, hogy elvesztette Moszkva a bizalmunkat, és úgy gondolom, hogy határozottan kell eh, fellépnünk, bármilyen tárgyalást is folytatunk ugyanakkor az orosz vezetéssel. Köszönöm. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Putyin egy nagyon komoly kihívást jelent Európa számára. Ez egy hosszú távú kihívás, nem csak a jelenre van ennek kihatása. Vannak olyan országok, amelyek nyugat felé szeretnének haladni, de nem csak Európa és nem csak az EU és az Oroszország közötti országokra van szó, hanem az első országokról is. Itt nem csak gazdaság és politikai, hanem katonai elkötelezettségről is szó van. Van például Örményország, számukra nagyon nehéz normalizálni az EU-val folytatott kapcsolatokat. Nézzük meg, milyen az eszköztárunk, szankciók, vagy egyéb reakció, vagy például a védelem megerősítése. azt hiszem, hogy van arra módunk, hogy megértessük Oroszországgal, hogy mit fogunk tenni, hogyha nem változtatnak viselkedésünkön, vagy hogyha még inkább az eszkalálódik a válság. Ott van például Grúzia NATO tagsága, vagy az északi országok, Lettország, Észtországban a katonai jelenlét növelése, ez is a eszköztárunkba tartozik. Ugye ezek az országok határo határosak Oroszországgal. És pozitívan kell reagálni az ukrán kérésre, hogy békefenntartó erőket állomásoztassunk Orosz, ö, Ukrajnában. Ezt meg kell tennünk, tehát erkölcsi válaszokat is adni kell. Oroszország a történelmet is meg akarja másítani, ezért fontos az, hogy mit tesz a parlament. Például nagyon fontos az is, hogy a Jaltai konferencia 70. évfordulóján mit mondanak az Európai Parlament vezetői. Mostantól kezdve nincs tolmácsolás, úgyhogy csak angolul folyik a vita, mondja az elnök. the arrangement between you and your translators is something bilateral, it's not multilateral. Micro. Micro. Jaz ne pričakujem aplauza po današnji razpravi in sploh mislim, da so aplauzi predvsej neokusna zadeva, kadar gre za razprave o tako resnih zadevah, kot je vprašanje vojne in miru E, mislim, da je zelo dobro bilo zadeto, e, ko je nekdo rekel, da mi ne znamo predvidevati stvari, da smo vedno znova presenečeni. Presenečeni smo bili mi, Zahod, v Afganistanu, v Iraku, v Libiji, povsod smo presenečeni in na koncu smo bili presenečeni v, Libiji, v Ukrajini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 po mili volji okupira teritorij druge, zem, druge države in, in, eh, in eh, vojaško intervenira. vendar pa mislim da bi morali kadar se pogovarjamo zlasti o ukrajini nekoliko pobrskati po svojem eh, spominu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 je pa nekoliko drugačen od, eh, od odnosa držav ki so bile neposredno prizadete s sovjetsko brutalnostjo okupirane in, in doživljale to pred čemer imam respekt in zato težko o tem govorim. vem da mi boste vzeli besedo končal bom mi, mislim da je nekorektno i ne, ne, ne, nevredno tega parlamenta če enačimo svoj odnos odnos Evrope, Evropske unije z osebo Putina. Mi nismo eh, enačili svojega odnosa do nekaterih drugih držav z nekaterimi politiki, ki so vlekli neposrečene poteze v zadnjih dvajsetih letih. Eh, jaz mislim da alternative sedenju za mizo in pogajanju ni. Hvala lepa za pozornost. Jaz Thank sem se prijavil much. za besedo veliko prej, pa mi je niste dali. Hvala lepa. Yes. Me, me too, Mr. So, um, uh, Mrs. Yakonsari, please. Two minutes, please. So, thank you very much. Um, I have two questions. First, um, background